technológiai harmadik országokban. A jelentéstevő most is négy percet kap. Yes, it's working. Technology is a great thing. Működik, fantasztikus a technológia. Elnök úr, Timmermans úr, kedves kollégák, árnyék előadók, nagyon élveztem az együttműködést ezzel a jelentéssel kapcsolatban, emberi jogok és technológia. Emellett köszönöm a világon mindenütt azoknak, akik javaslatokat tettek, nagyon sokan online, és akik segítettek elkészíteni azt a szöveget, amelyről már a szakbizottság szavazott, és a plenáris holnap fog szavazni, sokkal jobb lett így a szöveg. A technológiának nagy hatása van az emberi jogokra. A korlátozásuk is ilyen hatású. A vélemény és szólás szabadság, az emberi jogsértésekre vonatkozó dokumentok, a korrupció feltárása, mindez az internet és a mobiltelefonok segítségével könnyebb katasztrófa elhárítás és számos más tevékenység egyre inkább függ a technológiáktól. A technológiai rendszereket azonban technológiai rendszerekkel vissza is lehet élni. Emberi jogsértégek, cenzúra, tömeges megfigyelés, egyének megfigyelése és jogosulatlan hozzáférés, lehallgatás és még sok minden más minden lenne itt felsorolható. Az a kontextus, amelyben az IKT-kat alkalmazzák, dönti el nagyon nagy mértékben, hogy ezek a technológiák segítik vagy sértik az emberi jogokat. Az országok, a felhasználók és nagyon sok minden az adott országban a demokratikus ellenőrzési rendszerek sok minden befolyásolja ezt. Ezért az EU politikákban mindezt nagyon érzékenyen kell értékelni. Nagyobb transzparenciára van szükség a piacon is. A legintruzívabb exkluzívabb és károsabb technológiák eh, ellenőrzése szempontjából, amelyekkel különösen sok jogsértést követnek el biztonság és szabadság, illetve az emberek szabadságjogai korlátozásának az indoklása, a biztonság hangoztatásával, a biztonságra hivatkozva, ez egy nagy dilemma. Az EU-ban készült rendszereket nem szabad korlátozások nélkül piacon értékesíteni. értékesíteni. Intelligens ellenőrzés nélkül nem tudjuk megakadályozni ezeknek az eszközöknek a proliferációját. Az európai intézmények és az európai külügyi szolgálat eh, kell, hogy biztosítsa eh, a diplomaták és minden ember biztonságát azon eh, rendszerekkel szemben is, amelyekről itt beszélünk, amelyeket a rossz szándékú hekerek, bűnözők használhatnak az ilyen intruzív Európában készült technológiák segítségével. Európa külpolitikájának hitelességét közvetlenül is alá is az, hogyha egy olasz cég engedélyt kap, hogy Szudánnak vagy Oroszországnak adjon el ilyen technológiát, vagy egy francia cég, amely bármilyen titkosítás feltűni képes eszközöket értékesít rossz szándékúaknak. Az emberi jogsértők Mexikóban, Azerbajdzsában, Kolumbiában, Egyiptomban, Törökországban, Irán vagy Oroszországban szintén védelmet kell, hogy kapjanak az EU politikától, és nem szabad, hogy sértsék őket EU-ban készült technológiák. Összefoglalva, az EU szakpolitika minden területén az emberi jogok védelmét előtérbe kell helyezni, áramvonalasítani kell az összes technológiát az emberi, emberi jogi szakpolitikák területén. Sok konkrét elképzelés is létezik. Az egyik konkrét javaslat, hogy de tiltsák a titkosítási technológiákat, illetve a kulcsok értékesítését. Az újságírók, sok emberi eh, jogvédő védelemre szorul az eh, ilyen eh, eszközök rossz szándékú felhasználása miatt. Európának globális vezető szerepet kell betöltenie az emberi jogok védelme területén, de erre csak akkor van lehetőség, hogyha jó példával szolgálva vezetünk. Köszönöm szépen, most rátérünk a Catch DI eljárásra, és bejelentem kollégák, hogy öt hozzászólást fogok tudni megengedni minden egyik, minden egyik jelentéssel kapcsolatban. Egy percben most megadom a szót Polcsák úrnak és szeretném kihangsúlyozni, hogy azok a kollégák, akik már az előző vitában szót kaptak, a következő KSDI-ban nem biztos, hogy szót kaphatnak, megpróbálok nagyon fair módon eljárni. Ja, bych chtěl poděkovat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni Sáki asszonynak, hogy benyújtotta ezt a jelentést, amely nagyon fontos, és amely rávilágít a legfontosabb kérdésekre. Melyek ezek a kérdések? Nos, azok, hogy mennyi pénzt ér meg a jó öntudatunk, a lelkiismeretünk. Mennyi pénzért hajlandók a cégek kiárusítani a lelkiismeretüket? olyan tevékenységek vizsgálatára, ellenőrzésére használják ezeket a technológiákat, az IKT technológiát, amelyet például a cseh köztársaságban nem lehetne végrehajtani. Úgy gondolom, hogy alapvető vitát kellene a kérdésekről folytatni, hiszen vannak olyan emberi jogok, amelyek igenis egyetemesek. Még egyszer mondom, egyetemesek, és az egyetemes emberi jogok magasabb értéket képviselnek, vagy alapvetőbb értéket képviselnek, mint a GDP, vagy a gazdasági növekedés, de sajnos úgy tűnik nem az egész világ osztja véleményünket. Megoldást kell tehát találnunk. Köszönöm szépen. Most pedig Caputo képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Végezetül rávilágított ez a jogszabálytervezet arra, hogy az új technológiák és az internet eh, során, használata során visszaélnek a szabadságjogokkal, és eh, voltak éppen nem tartják be a technológiai innovációt, eh, és mindenfajta visszaélésre használják, amelyet a gyártók nem is akarnak egyszerre nincsenek szabály, nincsen szabályozva a technológiák felhasználása, ex post ellenőrzésekre volna szükség, annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy az új technológiákkal a legsérülékenyebb rétegek emberi jogát lábbal tikorják, és éppen ezért egy önszabályozásra van szükség, amely minden szempontra kiterjed, többek között a közösségi felhasználásra is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy felelősség teljesen bevonjuk a kormányokat, a magáncégeket és a civil társadalmat az új szabályozás kidolgozásába. Mr. Jakovic, please. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék Sáki asszonynak a jelentéséhez. Azt szeretném elmondani, hogy az internet hatalmas lehetőségeket nyitott meg, és a szabadság új eszközévé vált. De ugyanakkor Nobel Alfredra emlékezem, aki a dinamitot találta fel, abban reménykedve, hogy ez a békét fogja szolgálni, de később bizony, mint tudjuk, háborús szére is használták a dinamitot. Hasonlóan áll a dolog az internettel és az IKT technológiákkal, az internet megnyitotta a szabadság kitágításának lehetőségét, de ugyanakkor a diktatúrák vissza is élnek vele. Az Európai Unió pedig kereskedik ezekkel az országokkal, um, és gyakran jó üzletet köt velük. Ez a jelentés az ilyesfajta visszaélésekre hívja rá a figyelmet. Remélem, hogy a bizottság a jövőbeli munkájában használja ezt a jelentést. Hautal asszony. Uh, president, uh... Elnök asszony, bizottsági alelnök úr, kétségtelen, hogy a az internet és a kommunikációs technológia emberi jogi kérdést jelent, hiszen ezek teszik lehetővé, hogy az emberek kommunikáljanak, illetve az emberi jogsértésekről értesítsék egymást. Ugyanakkor csapdát is jelent ez az eszköz az emberi jogok védelmében. Úgy gondolom, hogy kiváló ez a jelentés kezdeményezés. Fel kell ismernünk, hogy az EU-ban működő bizonyos cégek nagyon sokat rontottak a hírünkön, Iránban, Fehér Oroszországban és más országokban bizonyos távközlési cégek, a Solar, a Nokia, a Siemens ugyanis olyan jogsértéseket követtek el. A szolgáltatások nyújtói rendszeresen be kell, hogy számoljanak arról, hogy milyen kapcsolatban állnak az elnyomó rendszerekkel, és mindig meg kell védenünk a közérdekű bejelentőket. Árnót úr, köszönöm. Egy perc. elég sok jó dolog van ebben a jelentésben, úgy gondolom, hogy elővigyázatosnak kell lennünk, hogy a felesleges cenzúrát elkerüljük az internetnél. Én úgy gondolom egyébként, hogy a nemzeti kormányzással lehet ezt a legjobban elérni, és nem az EU diktátumokkal, de felírnám a figyelmüket a jelentés 17. bekezdésére. Ez a bekezdés a kereskedelem politizálásával foglalkozik, a nyugati értékek harmadik világbeli felbeli országokra való kényszerítésével kereskedelmi ügyletek révén. Úgy gondolom, hogy ez nem csak elfogadhatatlan, hanem borzasztóan arrogáns is, hogy, hol, hogy megmondjuk nekik, hogy milyen értékek alapján építsék a jogaikat a saját szuverenitásukon belül, ezért én nem tudom támogatni ezt a jelentést. Köszönöm szépen, most pedig Timmermans biztosnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a vitára. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Sáke asszony, Háke asszonynak ezért a jelentésért. Um, Ugye a korszerű technológiák sötét oldaláról szól ez a kezdeményezés, illetve a távközlési világ sötét oldaláról. A jelentésben van egy sor nagyon releváns és nagyon aktuális probléma. A bizottság nagyra értékeli ezt a felhívást. Az EU-nak erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a digitális szabadság megvalósulhasson a digitális belső piaci stratégiát is ennek egyében fogadta el nemrégiben a bizottság. Az Európai Unió elkötelezett az emberi jogok promóciója iránt minden területen a külső fellépésében, mivel egyre nagyobb a jelentősége a mindennapjainkban a távközlésnek, az internetnek, a mobiltelefoniának, az emberi jogok online és offline terjesztése, illetve az új technológiák és az emberi jogok kapcsolatban kapcsolódása kulcsfontosságúak az erőfeszítéseink szempontjából. Ugye a demokráciát az egész világon terjeszteni szeretnénk osztjuk a jelentés készítőinek véleményét, hogy az alapvető szabadságjogok és az emberi jogok terjesztésében az IKT nagyon fontos szerepet játszhat bizonyos alapvető szabadságjogok, például a véleménynyilvánítás szabadsága, a magánélethez szabadságához való jog sérülnek, csorbulnak, hogyha jogtalanul megfigyelik kommunikációnkat, különösen akkor, amikor amikor tömegesen végzik ezt, és nem legitim célokra. Ezért aztán mindnyájunknak össze kell fognunk, hogy megvédjük az alapvető jogokat, a demokratikus ellenőrzési képességeket együtt kell fejlesztenünk a rendőri szervek fölött annak érdekében, hogy a szólásszabadság ne sérülhessen. Online és offline is nagyon fontosak ezek a szabadságjogok. Az iránymutatásokat mindenképpen szeretnénk megvalósítani a harmadik államokkal való kapcsolatainkban is. Ezért a bizottság nagyon támogatja és üdvözli az ENSZ külön megbizotjának kijelölését a magánélethez való jogok területén Gondoskodni kell arról, hogy a terrortámadásoknak ne legyen negatív hatása az alapvető jogokra, az információs szabadságra, a magánélet szabadságára a bizottság egyértelműen kinyilvánította, hogy minden biztonsági intézkedést az alapvető jogokhoz fog mérni, így vizsgálja a hatékonyságukat az emberi jogi aktivisták, civil aktivisták és független újságírók különös védelmet érdemelnek az IKT-t úgy kell, hogy tudják használni, hogy segítsék a szabadságot ezzel új független projekteket lehet most indítani az új EU sajtószabadsági központ révén, amit ez a parlament is támogat. Ez a projekt az EU-ban és a szomszédországokban a sajtószabadság megsértését figyeli, illetve támogatja a fenyegetett újságírókat, digitális képzést is nyújtva. Az Európai Unió szankciókat is alkalmaz az önkény uralmi rendszerekkel szemben, amelyek fellépnek az emberi jogi aktivisták ellen, például Szíriával szemben. Az EU a szankciók keretében most az export ellenőrzést rendszerét is felülvizsgálja annak érdekében, hogy az exportált termékeket ne lehessen emberi jogsértésre használni 2014. szeptemberétől például az intrúziós, vagy behatoló szoftverek is tiltó listára kerültek, vagy korlátozásra került az exportjuk. Nagyon fontos, hogy a kiber felügyeleti technológiákat ne tudják az internetforgalmazás monitorozására használni ezek a rendszerek, és így az emberi jogokat megsérteni. Ahogy Háke asszony írja ebben a jelentésben. Nagyon fontos, hogy az EU teljes külső fellépésében odafigyeljünk az emberi jogokra. A bizottság és a külügyi szolgálat együtt dolgozik egy cél elérése érdekében az IKT, sokat segített globálisan mm, az emberi jogok, a szabadságjogok megvalósításában, közös a felelősségünk a magánszférának, nekünk, a civil szervezeteknek, a nemzetközi szervezeteknek, a magánszemélyeknek. Az Európai Unió készen áll arra, hogy újra kötelezettséget vállaljon, hogy a távközlési technológiákhoz cenzor mentesen lehessen hozzáférni. Köszönöm szépen, kollégák! Lezárom a vitát, holnap szavazunk majd erről a jelentésről.